Buonasera a tutti, iniziamo i lavori della Commissione con il primo punto. Elkezdjük a napi rendet, a, napi, a munkát, ez napi rendi pont első portjában három fontos pontossal foglalkozunk. A környezetvédelmi politika kérdéseit érintik ezek. Környezetvédelmi problémák kampánia tartományban, Olaszországban, valamint a lengyel, spanyolországi, madrid és galiciai kibocsátási problémák. Szallava Frakosz kollega petíciója az, és foglalkozunk Chichester képviselő jelentésével is, amely a parlament egyetlen székhelyének kérdésével foglalkozik. A módosításokat mindenki megkaptam. Itt pedig a Galícia jelentés támogatásáról van szó, illetve a madridi utazásról van szó. és ezzel a jelentésről még eszmét kell cserélnünk. Tehát a következő ülésen fogunk erről szavazni. 17 óra 30-kor pedig megszakítjuk a szakbizottság ülését, hiszen a koordinátorok ülésére kerül sor ekkor. Hogyha senki sem ellenzi a napirend ilyen uh, voltát, akkor abból indulok ki, hogy a napirendet ilyen formában elfogadtuk. Informálom önöket, hogy ezen az ülésen kiadtuk a megfelelő dokumentumokat, és um, minden olyan dokumentumot, amelyekről úgy gondoljuk, hogy nem befogadhatóak, ezek nem kerültek fel a petíciók listájára. A nem felvett petíciók listáját kiosztottuk, és hogyha senki nem ellenzi ezt, akkor ezt a javaslatot is elfogadtuk, illetve hát ezt a dokumentumot is kiadtuk. Ezek lettek volna az elnök közleményei, úgy látom, hogy senki nem kéri a szót, tehát ilyen módon már is az első napi rendi pontra térhetünk rá a rendes napirendből, a, a közleményeken túl, ez pedig a lengyelországi kibocsátással kapcsolatos első eszmecsere, és megadom már is Bosztináru kollégának a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Be kell ismernem, be kell vallanom, hogy a legutolsó tényfeltáró utazásunk, eh, amelyet én vezethettem, talán a legsikeresebb volt. És meg is mondom miért. Egyrészt azért, mert nagyszerű módon került ez megrendezésre, és éppen ezért hálámmal tartozom a titkárságnak is, meg szeretném köszönni a titkárság munkáját. Kitűnően szervezték meg, nagyon jól működtünk együtt az Európai Parlament Wroclawvi hivatalával, és találkozhatunk a petíciók benyújtóival és a helyi szereplőkkel. Azaz, egyetlen olyan pont nem volt, amely bármilyen módon a szervezési munkát illeten, illetné. Egyetlen probléma nem volt a szervezéssel. Még egyszer mondom, nagyon hálásak vagyunk a, a titkárságnak, Davidnek és Georgiánának. Másodszorban kitűnő együttműködést láttunk a képviselők között. Ez sem feltétlenül jellemző, de Keith Taylorrel, a zöldek részéről működhettem együtt, és Geringerdi Ödenberg asszonyjal és Csarnecki úrral is a EC, az EPP, e illetve az EC részéről. A harmadik benyomásom az volt, hogy elegendő időnk volt, hogy minden a petíció benyújtóival találkozzunk. Egyetlen olyan petícióban benyújtó nem volt, akár egyén, akár uh, szervezet lett volna, aki nem tudott volna hozzászólni, megfelelő idő állt rendelkezésükre, mindenki elmondhatta, hogy mit gondol erről a kérdésről, és éppen ezért nagyon örültük annak is, hogy a Lesnyicai projekt kapcsán is nagyon jó információkat kaptunk. Miért? Mert a Lesnyicai bánya a saját érvelését bemutattam egy kitűnő powerpointos prezentációval, technikailag is nagyszerűen meg volt szervezve, nagyon koherens és konzisztens volt az érvelésük, de ugyanakkor a szervezetként is kitűnően léptek fel. Nagyon jól megszervezve, léptek fel, és ez pedig azt jelenti, hogy igen, éretten, érett és jól szervezett a civil társadalom az egyes tagállamokban. Az is jó és üdvözlendő, hogy elég idő állt rendelkezésünkre, hogy meglátogathattuk azokat a helyszíneket, amelyek relevánsak voltak számunkra. Hiszen az magas fényű acél és, és beton épületeinkből más perspektívát vetünk, tekintetet vetünk a valóságra, mint ami, hogyha ott vagyunk helyben. Tehát kitűnő alkalom volt ez arra, hogy az első tapasztalatainkat begyűjtsük. Végezetül pedig ezek az elemek megjelennek a legfelsőbb fokot használom, de tényleg meg is érdemli ez. Tehát ezek a elemek megjelennek abban a jelentés tervezetben, amelyet Georgiana készített elő, és azt remélem, hogy a képviselőtársaim munk segítségével egy kitűnő és nem vitatott jelentést tudunk elkészíteni, és ezzel jobban tudjuk szolgálni az állampolgárok igényeit. Végezetül pedig. Találkoztunk a helyi hatóságok képviselőivel is, és mélyreható párbeszédet folytattunk a lengyel geológiai szolgálattal, a vajdaság kormányzójával és más helyhatóságok képviselőivel is, illetve a helyi közigazgatási hatóságok képviselőivel is. Ugyanakkor 15 perccel ezelőtt éppen a lengyel misszió arról tájékoztatott, hogy két dologról még informálnak. Egyrészt a palagáz projektről, illetve a másik bányászati projektről informál bennünket a lengyel állandó képviselet, és van még egy kérdés, amely igen bizonytalan információkat szereztünk róla, egy konkrét levéllel függ az össze, erről most nem is akarok beszélni, de erről is információt ígértek nekünk. Végezetül mielőtt elmélyülnék a jelentés részleteiben is, a két tag és a kollégák felvetették, elmondták többször, hogy se ügyészként, sem nem bíraként utaztunk Lengyelországba, azért vagyunk Lengyelországba, hogy elismerésünkről biztosítsuk ezt a nagyon fontos tagállamot. Én személyesen is nagyon közel érzem magam a lengyelekhez, Lengyelországhoz. Személyes történelmem és országom kapcsolatai okán is. És azzal is magyarázható ez, hogy Lengyelország a 20. század drámai történeti korszakában Lengyelországból a politikai elit egy része az én hazámba menekült vándorolt ki. E, ezt is hangsúlyoztuk, és meg akartuk értetni a helyi szereplőkkel, hogy semmilyen előítélettel vagy előzetes koncepcióval nem utaztunk oda, hanem nyitott szívvel, nyitott szellemmel utaztunk oda. Most pedig azt szeretném kérni önöktől, hogy most olvassák el alaposan és mélyrehatóan a jelentést, hiszen ez a jelentés remélem egy picit talán még módosul, de remélem csak egy picit módosul, és azt szeretném kérni a képviselőtársaimat, hogy járuljanak hozzá a jelentés sikeréshez, és fogadjuk ezt el, baráti atmoszférában, hangulatban, kooperatív módon, megmutatva azt, hogy a petíciós szakbizottság egy olyan hely, amely valóban az állampolgárok érdekeit szolgálja. Két dolgot szeretnék kiemelni. Arról, hogy melyek a tényfeltáró uh, utazásunk legproblematikusabb aspektusai. Egyrészt a hiányzó kommunikáció az állampolgárok és a hatóságok között, illetve az állampolgárok között, persze a petíció nyújtói között. A legjelentősebb példa az, hogy a lesnyicai térségben 12 népszavazást tartottak. És a népszavazásokon való részvétel 92-től 98 százalékos volt. Ez hihetetlenül magas részvételi arány. Bocsánat, az egész lakosság több mint 60 százaléka vett részt, de az elutasító válaszok minden, minden népszavazáson több mint 60 százalékot értek el retorikai kérdésem tehát az, hogy hogyan bízhatunk az átláthatóságban, és abban, hogy bevonják az állampolgárokat a konzultációban, akkor, amikor ilyen valósággal nézünk szembe. Második észrevételem, és Keith Taylor, igen, itt van, és biztos, hogy ő is eh, ezen a véleményen lesz. Tehát második észrevételem az, hogy a palagáz egy olyan dolog, amelyben még nem látok tisztán. Ez egy ilyen hitbéli kérdés. Kvázi, mintha senki nem tehetne fel kérdőjeleket, kérdéseket a palagazzal kapcsolatban, senki nem fogalmazhatna meg aggályt. Így kezelik ezt a palagász kérdést. Ez egy kvázi egy vallásos meggyőződés, amit teljesen ellentmond az EU szabályainak, például az átláthatóságra, a, a konzultációra, valamint a környezetvédelmi hatalmas tanulmányra vonatkozó Európai Unió szabályoknak. Még örömmel ragadom meg majd a szót, de először szívesen meghallgatom kollégáim észrevételeit, és megköszönöm mindenkinek, aki hozzájárult ezen nagyon sikeres utazáshoz. Ráadásul ugye Wroclaw egy gyönyörű város, egy olyan város, valószínűleg lesz még okunk arra, hogy Wroclawba utazunk, de reméljünk nem petíció okán, tehát nem azért utazunk majd legközelebb Wroclawba, hogy a petíciót benyújtókkal találkozunk, de fantasztikus administratív kapacitásra rendelkeznek és intelligens, okos módon tudják felhasználni az EU alapokat. Ez egy olyan város, amely teljesen rehabilitáltak. Nagyszerű nemzetközi légi kikötője van, fantasztikus stadionja van, szóval Wroclaw nem akármilyen város. És nagyon megszerettem, szívembe zártam, és éppen ezért nagyon fontos, hogy a látogatásunk tartalmáról szóló jelentés nyílt szellemmel, és nyílt szívvel fogadjuk be, és megfelelő következtetéseket vonjunk le ebből. Köszönöm szépen, Dziękuję Bárdzó, mindenkinek az együttműködését, és reméljük, hogy ez a jelentés nem fog vitát szülni. Köszönöm szépen, Bostináru képviselő. Látható, néha a mi szakbizottságunk is eh, konszenzusra tud jutni probléma nélkül. Corpus Christi, and probably why I'm not that fervent religious man, it was a lucky day for us. <laughs> Thank you very much. Köszönöm, Taylor képviselő. Much, uh, And... Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani, és csatlakozva Bosszináró úrhoz, köszönet a megszervezésért, hiszen tényleg kiváló volt ez a látogatás. Bosszináró úr nagyon jól vezette ezt a delegációt. És nyilván már korábban is érdekelt engem ez a téma, mielőtt kimentünk volna Wroclawba, Lengyelországba, és nagyon érdekesnek bizonyult a látogatásunk. Őszintén szólva továbbra is, tovább is maradtam, elmentem Gdanskba, és ott kampányolókkal is találkoztam. Talán a blog bejegyzéseimét is olvashatták, és a beszámolómat az utazásról ott olvashatják. Úgyhogy a blogomon fent van, még egyszer mondom, el is fogom mondani mindenkinek az első és a második részre vonatkozó bejegyzéseimet a címet. És ez egy nagyon átfogó beszámoló arról, amit látogatásként tettünk, és Georgiana is előkészített. Voltam már Ausztriában is, eh, ahol eh, hasonló látogatást tettünk, és eh, a többiek látogatásáról szóló beszámolót most Strasbourgban én is át tudtam olvasni. Sok megjegyzés is érkezett egyébként, és talán ebben a dokumentumban majd utalhatnánk arra is, hogy a palagáz kitermelése kapcsolatban milyen jövőbeni javaslataink vannak. Ugye szeptemberre-októberre várunk majd egy ilyen dokumentumot. Decemberre várjuk, itt a közbeszólás. Aztán utalnunk kellene még arra is, hogy milyen környezetvédelmi kihatásai lesznek ennek a kitermelésnek, és milyen idevágó tanulmányok születtek már hiszen nagyon sok tényre még nem világították rá figyelmet Lengyelországban. Ahogyan itt elhangzott, szinte egyfajta vallás alakult ki itt a palagáz kitermelése kapcsolatban, és tényleg az állammal szembeni hűség kifejeződése az, hogy valaki egyetért ezzel az egész kitermelési folyamattal. Az eredeti hozzáállásom az volt, hogy hát ha ez ennyire nagyszerű, akkor vajon miért ennyire kritikus, és miért kerüli a megbeszélést a témáról? A dokumentummal kapcsolatban talán még arra kellene felhívni a figyelmet, hogy a jövőre nézve, tehát hosszú távon micsoda felelősségre kell majd számítani a palagáz kitermelése kapcsolatban. Hiszen ez a felelősség, amit most tudunk gyakorolni, az még nagyon is szoros időkeretben fogható, miközben a kihatások ezek közép és hosszú távon mutatkoznak majd meg. Tehát sokkal később ahhoz képest, amikor most zajlik a kitermelés. Posztináró úr emlékeztetett bennünket a konzultációs folyamatra, amely Lengyelországban zajlott, és a minisztériumok is bevallják, hogy hogy a négy hetes időszak, amelyet arra szántak, hogy konzultáljanak és végigvegyék az esetleges környezetvédelmi kihatásait ennek a palagáz kitermelésnek az egész ország vonatkozásában, ez túlságosan rövid időszak. És hogy ezt valószínűleg ki kellene terjeszteni. A legfontosabb ajánlások szerepelnek itt a dokumentumban, és ezek is arra hívják fel a figyelmet, hogy megfelelő konzultációs időszakra van szükség, intervenciós lehetőségekre, illetve a közösséggel, a sziléziai közösséggel való megbeszélésekre, hiszen ott ugye kül színi fejtésről jóval korábbról vannak már tapasztalataik a sziléziaiaknak. Ugye a 90% feletti volt az elutasítás a projekttel kapcsolatban, hiszen eh, ami ott volt a térségben, minden eltűnt. Legyen szó az utakról, legyen szó különböző vállalkozásokról, a klinikáról, csak azért, hogy egy óriási lukat ássanak. Úgyhogy képzelhetik, az 5% volt az, aki úgy gondolta erről, úgy vélte, hogy ez egy jó ötlet. Hiszen sok pénzt lehet majd kihozni belőle. Én nagy aggodalommal értesültem arról, hogy ezen a területen amelyre EU-s támogatást is kapott a projekt, kialakíthatták ezt a külszíni fejtést. Úgyhogy erre mindenképpen figyelnünk kell. Ami az ajánlásokat illeti, a palagázra tekintettel, meglepett, Az, hogy a, az energiapolitikai ö, csapásirány mennyire nem konzisztens Lengyelországban. hiszen az egyik oldalon ott van a 2020-as célkitűzés, például a CO2 kibocsátás csökkentése, miközben ez úgy tűnik, hogy semmiféle szinten nem csapódik le a mostani energiapolitikai stratégiában Lengyelországban. Nyilván a széndiokszid kibocsátás csökkentése szerepel a stratégiában, de azért ez elég homályos, és csak annyit ajánl, hogy további tisztázást igényel az ügy. Na most a szakbizottságunkban ugye volt már egy korábbi prezentáció a palagáz kitermeléssel kapcsolatban, és ott Anglia északi részéről kaptunk már egy jelzést. Tényeket, számokat, amelyek alátámasztják azt, hogy a klímaváltozás szempontjából a palagáz kitermelésre a legbiztonságosabb hely a föld mélyében rejlik. És az, hogy ezt most felszínre hozzuk, azt gondolom, hogy a széndiokszid kibocsátásunkat nem fogja csökkenteni. És sajnos ezzel a fajta agár kitermeléssel kapcsolatban sem ringathatjuk abban a hitben, hogy nem fog nőni a CO2 kibocsátás a kitermelés során. Bizonyára lesznek még itt további információk, a következő hetekben, és Georgiának át is fogom adni a szót, mert ő fogja ezeket megosztani velünk. Még egyszer mondom, a delegáció nagyon jó volt, és én is nagyon sokat tanultam. Köszönöm. Köszönjük szépen, Taylor úr. Nem tudom, hogy bárki más kérne szót. Valenza úr. Köszönöm szépen. Hát nem egyszerű, most bármit is hozzáfűznék egy ilyen nagyszerű beszámoló után. Bosszináról úrnak szeretném megköszönni azért a sok munkáját, amit beletett ebbe a delegációba, és a munkadokumentumét is köszönő, köszönet jár. Mm, szerintem meg lesznek a következtetéseink, és itt konszenzus is tudunk elérni, és hát nyilván azok az aggályok, amelyeket itt most megfogalmaztak, ezeket is integrálni fogjuk a szövegbe, úgyhogy néhány héten belül boldogan elővezetem majd ezt a témát, úgyhogy Bosztinár úrnak vissza is adom a szót akkor a következtetésre. Hát Téler úrhoz kapcsolódva és pozitívan maradva, csak egy pár elemet fűznék még hozzá, amely leírja azt a környezetet is, amely fogadott bennünket Lengyelországban. A miniszterelnök és a környezetvédelmi miniszter között, tehát Tusk úr és a környezetvédelmi miniszter között volt egy vita, amikor ott jártunk Lengyelországban, a tekintetben, hogy beruházó barátabb legyen ez a politika, azaz, hogy a palagáz kitermelést gyakorlatilag motiválják, ösztönözzék. Ez az első pont. A másik dolog, hogy van egy módosító tervezet, és ennek érdekében az NGO-k csatlakozhatnak a konzultációhoz egy éves határidőn belül, tehát gyakorlatilag felkérték őket, hogy ők is részt vegyenek. De Egy másik dolog, hogy csak néhány tényre hívták föl a figyelmünket azzal kapcsolatban, hogy milyen vizsgálatok zajlottak a kitermeléssel kapcsolatban, de részleteket nem láttunk, és hát nyilván a károk vonatkozásában semmiféle feltárásról nem érkeztek hírek, és azért ez eléggé aggályos. Nyilván a technológia és a technika, amely ott felhasználásra kerül majd Lengyelországban, ez talán előre haladottabb, modernebb, mint az USA-ban. A múlt héten kaptam egy kérdést Russell asszonytól, és ő nagyon meglepődve hallotta ezt, mert a Chevron ugyan ebben az, az ágazatban vezető szerepet tudhat magának, és a Chevron mondta is, hogy igen, ők lesznek azok, akik most azt az információt kapták, hogy vannak az általuk használt technológiánál még modernebb technológiát is tudnának használni. Na most, ha megnézzük a jólétet, ha megnézzük a lechnicai területen az életszínvonalat, hát több mint száz petícióssal találkoztunk, és lakossal, ott a régióban élő lakossal, 127-en vettek részt a meghallgatáson, több tévés csatorna és amíg ott voltunk, óriási médiafigyelmet is kaptunk. Hiszen Georgiana is beszámolt a látogatásunkról, de ami lement a tévében, az gyakorlatilag mind-mind nagyon rózsaszín szemüvegen keresztül mutatta be az ügyet. Tehát egy pozitív propagandát teremtettek, és éket vertek közénk is a Sebron közé. Az az ökológiai tanulmány, amit már említettem, semmiféle módosítása nem kíván élni a környezetvédelmi hatástanulmány tekintetében, amely semmiféle veszélyre nem hívta fel a figyelmet. És a palagázzal kapcsolatban várható most egy új jogszabály, és ez már csak egy kicsi eleme ennek a puzzle-nak miközben a kép, a teljes kép azért nagyobb aggodalomra ad okot, mint első ránézésre. Abba hagyom itt, és még egyszer köszönöm Valenza úrnak. Én azt gondolom, hogy lehetünk pozitívak, tudunk egymással együttműködni, és az európai polgárok ügyeiben így fogunk tudni sikert elérni, majd a jelentésben reméljük, hogy így is lesz. Elnök asszony reméli, hogy a jövőre nézve és a további jogalkotás szempontjából is ez egy jó példa lesz. A következő ülésünk napi rendjére tűzzük e témát, és most lezárjuk a négyes pontról a tárgyalást. Tovább haladunk a napi rendünkben, és közösen szeretném az ötös hatos petíciót kezelni amelyek ugyanarra a tényre mutatnak rá, mert az ötös petíció esetében, amelyet egyes polgárok nevében a Rifutáci nevű tiltakozó mozgalom mutatott be, nincsenek itt a petíció benyújtói, viszont itt vannak köztünk a teremben a hatos petíció benyújtói. Ezért azonnal meg is adom a szót azoknak, akik a hatos petíció nevében itt vannak, hogy a lényegi petíció tartalmát 5 percben Richel úr előterjessze. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én Nápoly ö, egyházmegyéjében vagyok pap, katolikus pap, elhíresült faluból jövök, mint Nápoly, északi Kazerta területén. Évek óta humanitárius drámát élünk meg. Sajnos olyan drámai a helyzet, amelyet csönd fed. Milyen hallgatnak róla. Az Avenir újság ugyan be, beszámolt erről a problémáról, azóta viszont egyre többet hallunk erről. Vidékünkön tudniuk kell, hogy évek óta a kamora szervezet, a helyi maffia szervezet, a tisztességtelen iparos, iparosokkal, ipar képviselőivel korumpált ö, ö, személyekkel lehetővé teszik azt, hogy gyönyörű természeti környezetünkben, termékeny földjeinkben több milliónyi tonna ipari hulladékot, igen szennyező ipari hulladékot föld alá temessenek. Ha nem temetik föld alá, akkor elégetik azokat, toxikus gázt és füstöt képez ez. Furcsának tűnhet önök számára mindez, és az is. Mi voltunk az elsők, mi, egyszerű emberek, papok, családi orvosok, házi orvosok, akik meghúztuk a vészharangot az elmúlt években. Azt tapasztaltuk, hogy a leukémiás, rákos megbetegedések halálos áldozatai óriási módon növekednek gyermekeket, fiatalokat temetünk el százával, ezrével, azelőtt, hogy az Úr visszahívta volna magához őket természetes módon. A lakosaink már nem hisznek senkinek és semmiben. A hangunk viszont nem hallathatjuk, nincs szavunk etéren. Őszinte vagyok. Egyszerűen egy erő hajt engem a kétségbeejtés, a kiábrándulás ereje, amikor Madzóni asszony ellátott hozzám a parókiámra tavaly, akkor azt a molinót húztuk föl a templomunkra, hogy Európa az egyetlen, amely segíthet minket. Öt provinciából a hatodik is létezik. Egy olyan baráti földről van szó, amelyet megfertőztünk, amely a halált hozza, nem az életet. Napjainkban az erdő az erdészek, és látják, hogy termőföldekből hektárnyi földeket, amelyeken azelőtt paradicsomot, spárgát termesztettek, Európában híres paradicsomot, most megfertőzték ezt a földet. Tegnap az úrasztalánál bizonyén paradicsomot helyeztem el a misém során, és bizony a paradicsomjaink fotóját helyeztem el, mert egyszerűen azokat már nem lehet megenni. A toxikus hulladékok, a mérgező hulladékok tovább termelése elfogadhatatlan, haszontalan most azt mondani, hogy maguk az önkormányzatok, a polgármesterek, a közvetlenül hibáztatható emberek. Ők már felhúzták a fehér lobagót, és, és lemondtak a harcról nincs elég erejük arra, hogy megvívják ezt a küzdelmet. Két milliónál több köbméter ipari föld alá eltemetett mérgező hulladék tere, található a mi területünkön, Nápoly környékén, a mi tartományunkban. Ez nagyon szomorú, a kamara szervezet bizony fekete bárány nálunk, és kénytelenek vagyunk a rettenetes cselekediteik áldozatává válnunk. Igenis, tudomásról kell vennünk, és kérem, hogy önök is vegyék tudomásul, hogy mi is európaiak vagyunk, és a mi régiónkban már nem lehet élni. Több száz bizottságot hívtunk életre a katolikus egyház is. E hangot hallatja püspökök, érsekek, így Nápoly ö, érseke és Keresi Giuseppe is egy dokumentumot, igen kemény hangú, erőteljes dokumentumot írtak alá, amelyben elmondják, hogy mennyire aggasztó a helyzet nálunk. Eljöttünk ide, igen reggel keltünk föl korán, este haza is térünk, soha nem gondoltam volna, hogy a vándorbotomat meg kell egy nap fognom, és el kell látogatnom ide Brüsszelbe, és hogyha ide jövök Brüsszelbe, este már haza is indulok, de így van ez. Hiszünk, hiszünk az ügyünkben, hiszünk önökben, hiszük, hogy nem azért jöttünk ide, hogy ne történjen semmi. Pap vagyok. Én a lelkiségét is ö, segítem azoknak, akik nap mint nap szenvednek, és az ő ö, szenvedésüket és közvetítem önök felé. Mindazok ö, nevében szólok, akik szenvednek, akik fiatalok és kiábrándultak. Magam is elgondolkodom, és önöket is megkérdezem, hogy meddig hagyhatjuk az útszélén ezeket a kiábrándult fiatalokat. Valaki az imént nagyon szépen szólt, magam is e-, ezt gondoltam, amikor itt ebben a szép üvegpalotában körbesétáltam. Milyen jó, hogy létezik ez az épület. Itt ebben az üvegkalitkában gondolkodni, filozofálni lehet, ez fontos is. De kérjük, hogy az üvegpalota és a terep, a, a földek között ne legyen ilyen nagy különbség. Gondolkodjunk el azon, hogy hogyan lehet a népet valóban segíteni a kazertai régió, Nápoly környéke füsttől öm, öm, és szennyező anyagoktól mérgezett. Már vásárolni sem tudunk, nem is mhm. tudjuk, hogy mely területek mérgezettek. Tudnunk kell, hogy melyek azok a területek, ahol még lehet gazdálkodni. De látjuk azt is, hogy bizony na, a földekből már nem tudunk pénzt, erőt kovácsolni. Szükségünk van arra, hogy véget vessünk eh, az ilyen szennyező hulladékok északról Nápolyba való szállításának területeinket megfertőzi ez. Szükségünk van arra, hogy akik tévedtek, akik szennyeztek, azok fizessenek. Hogyha azt mondjuk, hogy igen, te hibáztál, mostantól nem mehetsz haza, csak így büntetlenül fizetned kell, bűneidért, hibáidól. A népeink, Nápoly és Kazerta tartományának népének vagyok én. Szóvivőjek, köszönöm, hogy meghallgatta. Fella. Köszönöm szépen. Most pedig dr. Martella kapszott 5 percben. Elnök asszony, köszönöm szépen, és köszönöm szépen, hogy meghallgatnak. Én technikai szapember vagyok, és igyekszem a technikai aspektusait felvetni annak, amiről Mauro Ció beszélte, hiszen ez kihat egész Európára, és a legmagasabb szintű figyelmet érdemli meg. Nem csak a városi hulladék problémájával állunk szemben, amelyre mindenki felfigyelt, hanem ugyanilyen figyelmet kell fordítani Európában az ipari hulladékok termelésére és megfelelő újrahasznosítására, illetve elégetésére, hiszen 140 millió tonna hulladék jön így létre, összevetve a 30 millió tonna városi hulladékkal. pedig ez óriási gondot jelent a föld számára, és a világ szégyenfoltjává váltunk, hiszen nem megfelelően égetjük el a hulladékot. Kampániában amely az európai civilizáció bölcsője Görögországgal együtt. Nos, kampánia 30 év alatt az ipari termelés, az olasz ipari termelés hulladék megőrzőjévé vált. Egész Olaszország 138 tonna ipari hulladékot állít elő, és Kérem, figyeljenek tisztelt képviselők erre, hogyha, ahogyan biztosan tudjuk, egy olyan ország vagyunk, amelyben nagyon magas az adóelkerülés és adócsalás szintjem, nos, hogyha ezt 30%-ra tehetjük, már pedig arra tesszük, akkor ez azt jelenteti, hogy 30-35 millió tonna ipari hulladékot nem legálisan dolgoznak fel. Az, a gonosztevők az Európa egyik legantikabb, legrégibb és ősibb régióját, az európai kultúra bölcsőjét, Pompej térségét egész egyszerűen tönkreteszik, és engedtessék meg nekem, hogy emlékeztessem a szakbizottság elnökét, hogy a karosszelló ügyben egy évvel ezelőtt beigazolódott, hogy a olyan tömegsírokat is megbeszennyeztek, amelyek még Hannibal idejéből voltak itt, és egész egyszerűen dioxint ölt, öntöttek ezekbe a sírokba, és így megmérgezték ezt a területet. Hazánk, a, harcosok hazája, akik megfelelő tiszteletet érdemelnek, hiszen az antik kampániai terület legnagyobb sikerét értek el, ezeket a sírokat is megbecstelenítették. A munka tehát hatalmas, és biztosítani kell, hogy a hulladékot egész Olaszországban megfelelő módon dolgozzák fel, égessék el. Egy sor dokumentumot készítettünk erről a kérdésről, és minden illetékes minisztériumtól bekértük az információkat, és azt, szeretjük, azt szeretnénk kérni Európától, hogy kampánia térségére megfelelő információt fordítson. Hiszen úgy tűnik, hogy előfordulhat az Európai Unióban, hogy törvénytelenül rakják le, rejtik el az ipari hulladékokat. Ne felejtsük el, 30 év alatt nem történt semmi, és egész egyszerűen hiányoznak a városi hulladék égetésére szükséges művek, de ezen felül az ipari hulladék feldolgozását szolgáló művek is hiányoznak. Például az én régiómban olyan hatalmas mennyiségű hulladék keletkezik, amelyet fel kell dolgozni. Például az olasz gépkocsik normákat, amelyeket amelyekben azbesz szigetelés van, ezeket is hatástalanítani kell. Azt kérem öröktől, mégpedig nyom, <laughs> nyomatékkal, hogy figyeljenek és tegyenek meg mindent arra, hogy mindenki figyeljen az európai ipari hulladék megfelelő feldolgozására, hiszen látjuk, hogy mi történhet akkor, hogyha nincsen meg a nyomon követhetőség. Másodszorban Kérem, figyeljenek e, erre a jelenségre, hiszen nem csak a városi hulladék jelent problémát kampániában, hanem az ipari hulladékot sem dolgozzák fel kellőképpen. És legelőször is a figyelmet az ipari hulladékok megfelelő feldolgozására kell fordítani. Végezetül pedig azt szeretném mondani, hogy a mi régiónkban olyan közegészségügyi, agosztó közegészségügyi adatokkal találkozhatunk, amelyek aggájjal töltenek el bennünket, és szörnyű károkat okoznak, mindez visszavezethető az ipari hulladékok lerakására. A helyhatóság és főleg a regionális igazgatóság sokkal nagyobb erőket kell fordítania a toxikológiai vizsgálatokra és az epidemiológiai vizsgálatokra is. Hiszen az én régiómban hatalmas dimenziókat ért el a hulladékokból a származó károk, nagy károkat váltanak ki, és éppen ezért nagyon fontos, hogy mind a politika, mind pedig Európa megfelelő választ adjon, hogy az állampolgárok reménye ne veszen el. Köszönöm szépen, hogy figyeltek rám. Eljött annak az ideje, hogy teljes figyelmünket fordítsuk az ipari hulladék kereskedelmére is. Figyelem, hiszen Európában sincsen még egy olyan törvény, amely súlyos szankciókat vetne el az ilyes fele kereskedelemre kis kockázattal lehet megmérgezni Európa területei, egyes területeit, és sokkal kisebb kockázattal jár ez a illegális hulladéklerakás, mint mondjuk a kábítószerkereskedelem pedig ugyanilyen hasznot hoz. Éppen ezért látni kell, hogy a világ gonosztevőinek ez egy fontos bevételi forrása. Köszönöm szépen, most pedig Mangánáró doktornak adom meg a Európai Bizottság részéről a szót. Köszönöm szépen, a bizottság nyomat, nyomon követi a kampányai hulladéklerakás kérdését, különösen a szerződés szegi, szegési eljárás keretén belül, amely zajlik jelenleg. Június 20-án foglalkozott a bizottság ezzel a kérdéssel, és megszólította az olasz köztársaságot is. A rendelkezésünkre álló információk alapján azt mondhatjuk, hogy nem tettek meg az olasz hatóságok megfelelő intézkedéseket annak érdekében, az olasz köztársaság nem hozta meg a megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megelőzze ezt a szél, ezt a helyzetet. Ami pedig ezt a konkrét kérdést illeti, tehát az illegális hulladéklerakásra vonatkozó konté, konkrét kérdést illeti kampániá tartományban. Különösen az úgynevezett Terra del Fuoki területen, a tűzföldi területen felvettük a kapcsolatot az olasz hatóságokkal e kérdés kapcsán, és Ugyanakkor látni kell, hogy ez a nemzeti hatóságok hatáskörébe tartozik, és nekik kell biztosítani és nyomon követni a kampániai terület hulladékgazdálkodását, és megakadályozniuk azt, hogy ilyen szélsőséges jelenségek jöjjenek létre, mint az illegális hulladék lerakás, vagy pedig a hulladék illegális elásása. Az olasz hatóságok arról tájékoztattak, hogy 2012. októberén kampányában egy koordinatív hatóság jött létre a központi kormány és a helyhatósággal együtt, illetve civil szervezetek is részt vettek ebben, és a célja ennek az volt, hogy rendszeresebb és szisztematikusabb, struktúráltabb területvizsgálatokat hajtsanak végre. Úgy tűnik, hogy megkezdődtek ezek a járőrözések a területeken, és különböző feljelentéseket is tettek, mi több házkutatásokat is elvégeztek, illetve az illegális hulladék lerakás területén eljárásokat indítottak el, Nápoly környékén és Fazetta környéken. A hulladékok megfelelő, az ipari hulladékok megfelelő feldolgozásáról az Európai Bizottság ezen felül felvette a kapcsolatot a helyhatóságokkal is, hiszen nekik is speciális szerepük van. Kampánia 2012-ben elfogadott egy városi hulladék kezelési stratégiát, de bemutatták az Európai Bizottságnak azt a tervezetet is, amelyel a veszélyes és speciális hulladékokat kezelnék, illetve dolgoznak fel. Nyomatékkal kértük az olasz hangsúly hatóságokat, hát, hogy tájékoztassanak ezen terve engedélyezéséről és elfogadásáról, hiszen, mint mondtam, 2012. januárban elfogadták a városi hulladékfeldolgozási tervet, ám a veszélyes hulladék tervet még nem fogadták el kampánia tartományra vonatkoztatva, és ezért nyomatékkal kértük az olasz hatóságokat, hogy tájékoztassanak erről. Köszönöm szépen. Grazie lei. Er L'onorevole Håkan. Jo, tak. Jeg vil tale dansk. <laughs> Øh, og først sige, øh, først sige øh, tak for, at petitioner er kommet her. Oken asszony, köszönöm szépen a petíció benyújtójának, hogy ellátogatott körünkbe. Ez elviselhetetlen. Évek hosszú sora óta ugyanazt a történetet halljuk újra és újra hány éve mentünk Nápolyba már tényfeltáró látogatásra, akárhány éve is oda látogattunk. Beszélgettünk a petíciók benyújtóival, rövid időnk volt csak, rövid idő állt rendelkezésünkre, de igen, erőteljes benyomásokat gyűjtöttünk össze, egy fél napon keresztül hallottuk a panaszaikat. Világos volt, hogy valós problémákkal küzdködnek. Valami viszont pozitív volt, amikor ott jártunk, mert akkor is láttuk, hogy Nápolyban a dolgok lassan kezdenek változni, megváltozni. Például ajtóra, ajtóra járva gyűjtőmunkába kezdtek lépésről lépésre a, azok, akik az ügyel foglalkoznak, és egy tartósabb stratégiává nőtte ki ez magát, ez a kezdeményezés, mégpedig a hulladékgazdálkodás tervére vált. De a helyhatóságok hozzáállása nagyon fontos. A legdrámaibb az volt, hogy egyszerűen a felelősség megállapításának kérdése egy személyre újjal mutogatva, vagy egy hatóságra rámutatva lehetetlen. Emlékeznek rá, hogy az illetékes miniszterekhez ellátogattunk, és mindenki dobáló visszadobta a labdát, mondván, hát mindenki is, meg senki is, tehát valahol igazából egyszerre mindenki, tehát senki nem felel az elkövetett jogsértésekért. Az illetékes miniszter azt mondta nekünk, hogy ha valóban kampányolnia kell, akkor 550 polgármester támogatásával teheti ezt meg. Túlzottan felvizezett, túlzottan felszalámizott tehát maga a felelősség kérdése. Igenis a felelősséget kell meghatároznunk, mert valahogy mindig ugyanaz a probléma amivel szembesülünk. Nagyon büszkék az olaszok, mondják, decentralizált a rendszerünk, erre büszkék vagyunk, és így van ez, de hát látjuk, hogy milyen drámai következményei vannak ennek a decentralizált, erősen decentralizált rendszernek hallottuk az álláspontját a bizottságnak, de olyan súlyos, olyan drámai e, problémákról hallottunk, és nem csak a hulladék gazdálkodás terén, hanem másott is. Igen, amit ma hallottunk, az az igazság. Ez történik. Abban a tartományban odalátogattunk, és mi is megállapítottuk, hogy valóságról szólt a petíció benyújtója. Láttuk, az északi, olasz, Olaszország északi régiójából a logisztikát megszervező mafia csoportok mm, gondoskodnak arról, hogy lerakják a mérgező hulladékot tengerbe, tüntetik el, az út mentén helyezik el illegális módon, vagy éppen elföldelik azokat. Nem lehet folyamatosan újra és újra ugyanazokba a hibákba esni. Lehetetlen, hogy mindig ugyanazt a forgatkőkönyvet látjuk újra és újra megtörténni, és ezek a régiók továbbra is szenvednek. Egyszerűen belerokkannak, beletörnek ebbe a helyzetbe. Ebben a régióban és Európa más régióiban is vannak valós lehet, lehetőségek. Egész tára létezik a lehetőségeknek a régió és a város öm, felelőseivel kell egyeztetnünk, hulladék, szelektív hulladékgyűjtés, hulladékgazdálkodás létezik, már valóság Európában, de ebben a régióban egyszerűen lehetetlen így eljárni. Még a polgármesterek sem tudnak valós döntéseket hozni a hulladéklerakókról, mert a hulladéklerakókat olyan erők védik, nem tudom, hogy hadsereg, vagy civil polgári szervezetek, vagy éppen ilyen paramilitáris szervezetek, amelyeknek amelyek miatt nem lehet hozzáférni a hulladék lerakókhoz. Láttuk, mi szerepel a dokumentumokban. Hallottuk a bizottság képviselőjét, de semmi nem történik. Legalábbis mi ezt tapasztaltuk a régióban tett látogatásunkkor. A méreható okait ennek a mai valóságos problémának ismerjük, és ezeket az okokat kell javítani, ezeken kell javítanunk. Valóban Nápoly régiójában történtek változások, remélem, remélem, hogy ezeket az erőfeszítéseket tovább folytatják azok, akiknek ezt meg kell tenniük. És hogy azok a struktúrák, amelyek lassan bevezetésre kerülnek, majd megerősödhetnek. De nagyon, nagyon ö, szomorú és kiábrándító itt ülnöm európai képviselőként, tedre készen és látni azt, hogy hiába vagyok tetrekész, nem tudunk változtatni, hiába kapjuk meg az állampolgárok panaszait, hiába ö, hangsúlyozzuk ki a problémákat, tudjuk, nem egyedülálló problémák ezek Európában, de drámai. Mégis a helyzet, hiszen hulladék hegyek tornyosulnak ebben a tartományban. Hegyekről beszélünk. Valós környezetvédelmi katasztrófáról beszélek, hangsúlyozom még egyszer, hegyek tornyosulnak ott hulladékból. És biztos, hogy nagyon sok mindent tehetnénk még itt is, e- ebben az olaszországi régióban. Bostináró úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen ö, átadom a szót képviselőtársamnak, igen, Bostinárót átadja, átadja a szóta. Köszönöm szépen, Viktor, és köszönöm szépen, elnök asszony. Hát a helyzet tényleg frusztráló, nagyon bosszantó is, és a bizottság ugye megcsinálta a házi feladatát, hiszen szerződésszegési eljárást ill, indított, és a fő probléma, ahogy én látom, hogy egyrészt megindult az eljárás, és van pénz, ami zárolva van, annak érdekében, hogy itt lépések történjenek a hulladék lerakókkal kapcsolatban, de nagyon úgy tűnik, hogy illegális módon még többet lehet keresni a hulladéknak a az illegális eltüzelésével, illetve elhelyezésével. Hát a saját elvárásaimat is visszább kellett, hogy vegyem. Mi is voltunk annak ér egy fényfeltáró ülésen Nápolyban, és ott úgy tűnt, hogy van némi előrelépés a tekintetben, hogy van fejlődés áztatási hulladékok ügyében de ami az ipari hulladékokat illeti, annak idején sem volt megoldás, és ma veszem tudomásul, hogy ma sincs megoldás, úgyhogy nyitva kell tartanunk ezt a petíciót. Az olasz kormány felé gondolom, hogy jó néhány kérdés kellene megfogalmaznunk, nagyon fontos kérdések, amelyeket már korábban is jeleztem. Ugye van egyrészt hulladék hulladéklerakó, a civil társadalom azt mondta, hogy mérgezett víz kerül a környezetbe, vagy a vizekbe, és utána a hivatalok azt mondták, hogy ez nincs így. Arra a kérdésre pedig, hogy volt-e teszt, volt-e vizsgálat, azt, a választ kaptuk, hogy nem. Nyilván a transzparencia, az átláthatóság lenne itt az elsődleges vezérmotívum, hiszen tudnunk kellene, hogy hol vannak a mérgező anyagok a földben, ezt föl kell tárni, vizsgálni, hiszen hogy az egyik oldalon azt mondják, hogy minden rendben van a világon, a másik oldal meg azt mondja, hogy ez nincs így, akkor sosem jutunk megoldásra. Tehát erre vannak tudományos módszerek, amelyek meg lehet állapítani, hogy hol van mérgezett föld. Nyilván ez is pénzbe kerül, de hát vannak óriási hulladéklerakók, és az elnök asszony is biztosan emlékszik, hogy volt már korábban is ilyen témánk, és tudományos választ nem kaptunk arra, hogy van-e toxikus anyag, ami a földbe kerül, vagy sem és ennek van-e kihatása utána nyilván a környező földterületekre, a társadalomnak a népegészségügyi helyzete hogyan romlik. Hát erre számos lehetőség van, hogy ezt föltárjuk, és nyilván pénzbe is kerül, mint ahogy mondtam, de ezt a pénzt rendelkezésre kell állítani. Aztán felírtam még itt magamnak az ipari hulladékok visszakövethetőségét. Hát a polgármesterektől ilyet kérni azért ez túlzás lenne, hiszen nekik ott van a regionális hulladékkezelési feladatuk, és aztán ne felejtsük el, hogy itt magasan szervezett és igencsak hozzáértő ö, ö, csoportokról van szó, és hát ezekkel szemben felépni egy polgármesternek ez egyszerűen túlzott elvárás lenne. Na most itt elhangzott már, hogy van becsült érték, és egy harmada az ipari ter, hulladéknak az egyszerűen csak eltűnik Olaszországban. Hát azért ki lehet ezt számolni, hogy ez mennyi, hiszen tudjuk, hogy mennyi hulladék termelődik, úgymond Olaszországban is, hogy amikor megérkezik a lerakóknál, akkor össze lehet vetni a kibocsátást a valóban beért, beérkezett hulladékkal. Tehát Nyilván a visszakövethetőség, mint olyan, egy nagyon fontos elem lenne, és a tanúsítványok alapján vissza lehet követni, hogy mely ipari tevékenységet végző egység mennyit szállít, és egyáltalán mennyit termel hulladékból. Mindkét probléma a tekintetében, amit éppen most elmondtam, a helyi polgármesterek és a helyi önkormányzatok nem lesznek képesek a mi támogatásunk nélkül, vagy a bizottság támogatása nélkül, aki már elindította a szerződésszegési eljárást, megbírkozni ezekkel a feladatokkal, hiszen itt tényleg kriminális ügyekről van szó, tehát hogy a mafia így módon kíván pénzt csiholni, ez ellen nem tud egy polgármester fellépni. Végeredményben, hát láttuk mindannyian, történelmi szempontból nagyon fontos területről van szó, és nem csak az emberek egészséges szempontjából, hanem a táj szempontjából is felelőtlen dolog, hogyha hagyjuk, hogy ez így marad, úgyhogy a kormány mindenképpen be kell vonni, és azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyek most itt megfogalmazásra kerültek, meg kell válaszolniuk. Mosztinár úr! Please allow me to speak in Romanian. Engedjék meg, hogy anyanyelvemen románul szóljak, mert um, talán uh, két olasz nyújtunk általa az anyanyelvemet még inkább jól értik majd, ahogyan felszólalok. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt elnök asszony. Nos, ez a mai petíció is megint csak arra világít rá, hogy mi történhet akkor, amikor szisztematikusan és kitartóan egy EU-s tagállam az Európai Unió jogalkotását, mint olyant nem veszi figyelembe, sőt a nemzeti jogszabályokat is figyelmen kívül hagyja, hiszen ezzel tulajdonképpen hosszú távon lábbal tiporja ezeket a jogszabályokat. Nos, hogy miért történhet ez már azóta, hogy gyakorlatilag követjük az olaszországi eseményeket, hát tudjuk, hogy ugye régóta figyeljük az ottani eseményeket, három kormány is volt azóta, Berlusconi, Prodi és Lenta, és a mostani helyzet szinte még riasztóbb, mint a korábbi. Hiszen miről is van szó? arról, hogy mit kezdjünk a hulladékkal, főleg az illegális hulladékgazdálkodásra gondolok itt, és az ipari hulladék vonatkozásában milyen eseményekre kell odafigyelnünk. Ugye mondtam már, hogy nemzeti és EU-s jogszabályokat sem tartanak be. És az egyetlen dolog, ami eszembe jutott, amikor hallottam most a két petíciót, benyújtónk beszámolóját, a Cicero beszámolója, régi beszámolója a szenátusban. Hiszen a kérdés az, hogy az olasz hatóságok vajon meddig tolerálják még mindezt? és meddig próbálják a bizottság toleranciáját kihasználva, és ezzel a bizalommal visszaélve továbbra is így eljárni, miközben még szigorúbb szabályok lépnek ellenük életbe, túl a szerződészegési eljáráson. De hát ahogyan Jár kollega elmondta, és a két petíciós is elmondta, mindennek dacára fennmarad a probléma, és ez nem csak olasz probléma. A visszakövethetőség problémája, a hulladékok visszakövethetősége és az ipari hulladékok visszakövethetőségének a problémája. De utalnék itt még ebben a kontextusban az élelmiszerekre is, az élelmiszerek visszakövethetőségére, de a hulladék szempontjából talán ez még fontosabb dolog lenne. És románként nagyon jól tudom, hogy miről is van szó, hiszen az olasz hulladéknak egy része hozzánk jön el, nálunk landol. Hogyha az olaszok ugyanolyan hatékonyak időzőjelben, mint a mi e, kormányunk, akkor a végén senki nem fogja tudni, hogy honnan származik a hulladék és hová is vándorol. Nyilván, ha betartanák a szabályokat, és a az előírásokat, akkor nem ez volna a helyzet. De hogyha így haladunk tovább, egyszerűen egy káosz fog kialakulni, úgyhogy vagy ezt meddig lehet fenntartani ez a kérdésem. Nos, mit kéne tennünk? Először is arról kellene döntenünk, hogy tartsuk nyitva ezt a petíciót, hiszen ez létfontosságú. A második dolog, itt a mai napon elhangzott, és nem első ízben, hogy a maffia és a bűnöző szervezetek, tehát a szervezett bűnözők gyakorlatilag kereskednek a hulladékkal. Hát elnök asszony, én úgy gondolom, hogy a Krim szakbizottság felé kellene, az ő hatáskörükbe kellene utalnunk ezt a kérdést, hiszen itt szervezetbűnözésről van szó, a maffiával kapcsolatos ügyről van szó, és talán ez a szakbizottság is tehet, sőt többet tehet, mint mi. Hiszen akkor ennek a problémának a láthatatlan arcát is megmutathatnánk hiszen sok olyan szeméről van szó, akinek sosem ismerjük meg az arcát ebben a hosszú láncolatban, pedig ők az elkövetők. Utolsóként, elnökasszony, pedig azt szeretném javasolni, hogy az olasz kormány felé komoly üzenetet küldjünk, és hívjuk fel a figyelmet ennek a komoly problémának a súlyára. Románként azt kell mondanom, hogy a román nemzet története és születése nagyon szorosan összefügg az olasz történelemmel, és nem szabad megengedni, hogy ezek a dolgok megismétlődjenek és egyáltalán el, előforduljanak, hiszen nem valami latin-amerikai országban van szó mindenről, hanem az egyik alapító, alapító tagállamban. És ugye nagyon sokan felhívták már a figyelmet arra, hogy nem szabad csak üvegfalon keresztül szemlélnünk saját magunkat, illetve magunkat az elefántcsontoronyban, hanem azt kérik tőlünk a polgárok, hogy figyeljünk rájuk, hallgassuk meg őket. Jobb egészségügyi szolgáltatásokat akarnak, akarnak persze, de jobb jogot, több ok, jogot szeretnének maguknak. És nyilván felelős kormányokat nyilván ugye általában demokratikusan megválasztott kormányokat tudnak magukénak, és tőlük várják el az ilyen problémáknak a megoldását. Nyilván felelősnek kell maguknak érezniük ezeknek a kormányokat, a kormányoknak, még akkor is, hogyha ez egy nagyon nehéz feladat, de nem lehet mindenkinek befelé fordulniuk, mint azok az országok, akik már teljesen reményvesztettek, mint a Failing States címet viselő könyvben is leírták őket. Hiszen ezek az országok sajnos már itt vannak Európában, és ezt meg kellene változtatnunk. Köszönöm. Kollégát Zanoni. Köszönöm, Zanoni kollega kapszót. Köszönöm szépen, állok asszony. Olaszul fogok beszélni. Ahogyan a petíciók benyújtói is elmondták, és a kollégák is elmondták, egy olyan helyzetben vagyunk, ahol az európai jogszabályokat nem tartják meg, nem tartják be az orosz hatóságok, és ilyen módon ö, súlyos károk keletkeznek, és nem javul a helyzet. Úgy gondolom, hogy ennek a helyzetnek az egyik oka a jelenlegi ellenőrzési kere, hely, rendszerben keresendő. Egyszerűen ráadásul a szerződés szegési eljárás az Európai Unió részéről nagyon hosszú időre nyúlik el, túl hosszú időre nyúlik el. És ezek így olyan rendszerek, amelyik nem keltenek kellő elrettentést. Tehát a rendszer nem hatékony, és nem is felel meg a jelenlegi helyzetnek. Hiszen az Európai Bizottság többször fordult a helyhatóságokhoz, semmifajta jelentős változást nem sikerült elérni. É, ahogyan a kollégák mondták, ez, ezt a hulladékot továbbra is illegális módon rakják le, és ráadásul a határokon túl is kereskednek velem. Én egy északi területről jövök, Venétó tartományból. Nos, ez a régió, ez a tartomány. Például más területekről származó hulladékot is feldolgoz, az itt működő hulladék égető művek. Úgy gondolom, hogy ezt a nem hatékony rendszert meg kell változtatni. A bizottságnak meg kell értenie, de a parlamentnek is meg kell értetnie, a felekkel, hogy be kell tartani ilyen jogszabályokat. Hiszen az a cél, hogy végezetül egy olyan ellenőrzési rendszer jöjjön létre, amely nem csak az egyes államot ellenőrzi, hanem föl kell állítani egy uniós környezetvédelmi rendőrséget. A másik nagy probléma, amelyet a e helyzetből eredően látok, az az, hogy Olaszországban, ám nem csak Olaszországban, nem érvényesül a szennyező fizessen elve. Olaszországban voltak éppen lehetetlen meghatározni, hogy kik a felelősek. Hogyha elolvassuk azokat az ítéleteket, amelyeket a ezen környezetszennyezésben hozott ítéleteket elolvassuk, azt látjuk, hogy nem, nincsenek ilyen ítéletek. És ez igen elkeseríti az embert. Tehát nem csak egy európai jogszabályra volna szükség, amely segíti az tagállamokat, akiknek vagy nincs érdekükben, vagy nincs eh, lehetőségük arra, hogy fellépjenek, tehát segíteni őket abban, hogy fogadjanak el egy jogszabályt, amely végül is végrehajtható, és amely a hulladék, a a szennyező fizetelvet érvényesíti. Az én régióm észak-kelet Olaszországban körülbelül akkor, mint Kampánia, és még nálunk sem mindig sikerül ezt az elvet érvényesíteni. Tehát úgy gondolom, hogy egy európai szankciókat kiszabó rendszert kell kialakítani. Ami pedig a hulladékok nyomon követőhetőségét illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos ez egy olyan rendszer, amely nem működik. És a SISTRI rendszer az hulladékok elektronikus nyomon követését szolgáló rendszer, nem igazán működik. Három-négy eh, hónappal ezelőtti szokásos olasz botrány ütötte fel a fejét, hiszen kiderült, hogy az a cég, amely a közbeszerzési beszerzést, tárgyalást megnyer, megnyerte, hogy ezen elektronikus hulladék billogokat szállítsa, korrupt volt, és így jött létre a botrány. Azaz tehát azelőtt, hogy megszületett volna ez az új kezdeményezés, már el is halt. Úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunknak, a PETI szakbizottságnak az volna feladatom hogy az Európai Bizottságot sürgesse, ösztökéje, hiszen sok mindent kell tenni. Nem folytathatjuk úgy az életet, mint idáig, hiszen egész egyszerűen meg kell változtatni az utat, amelyen járunk, ez így fenntarthatatlan. Köszönöm. Köszönöm szépen, más nem kéri a szót. Tehát engedjék meg nekem, hogy én is hozzátegyek egy-két rövid észrevételt ezzel kapcsolatban különösen Mangenáró úrnak, a bizottság képviselőjének tenném fel a kérdést. Először is a bizottság azt mondta, hogy Olaszországgal szemben szerződőszegési eljárás indult. De, hogyha jól tudom, a bizottság eljárást elindító dokumentumában erről a konkrét mostárgyalt helyzetről nem történik említés. És Ilyen módon az elévülés elve sem érvényesülhet. Hiszen 2012-2011-ben a hull, európai hulladék és környezetvédelmi, hulladékkezelés és környezetvédelmi jogszabályok hiányos átvétele miatt szerződésszegiségi eljárás indult Olaszország ellen, ezt az eljárást le, lezárták, és a környezetvédelmi területen való előírásoknak érvényesülni kell. Nos, a petíció benyújtói ö, hivatkoznak a 35-2004-es irányelvre, amely a környezetvédelem területéről szól, és ö, Ebben az esetben is hiányzik az olasz beültető törvény, átültető törvény. Azaz, tehát voltak éppen az bizottság voltak éppen mindig újton újra felszólítja az olasz köztársaságot, de nem ér eredményt. Az utolsó észrevételem a következő. Az Európai Bizottság az egyes tagállamokat felszólítja, mondjuk Olaszországot, Görögországot vagy Spanyolországot, a gazdasági keretszámok betartására, amikor túllépik a határértékeket. Mi több az Európai Bizottság dokumentumokat bocsát ki, e, kötelező tevékenységet ír elő a kormányoknak, amelyet a kormányoknak be kell tartaniuk. Tehát létezik egy ilyen hatásos fellépés. Kérdezem, hogy, hogy nem lehetséges, hogy a bizottság ugyanezzel a határozottsággal és hatással lépjen fel akkor, amikor a környezetvédelmi jogszabályokat tiporják lábbal az egyik tagállamok, és ezzel veszélyeztetik a környezetet és a saját állampolgáraik egészségét. Ezek olyan értékek, amelyek még értékesebbek, még szentebbek, mint a gazdaság keretszámai. Márpedig eh, a bizottság ilyenkor mindig azt mondja, hogy a szubszidiaritás szent földjére nem hajlandó lépni, nem hajlandó ezt a szentséget lábbal tiporni, máskor pedig úgy tűnik, hogy a bizottság nagyon is aktívan lép fel. Tehát eh, érdemes volna talán a bizottságnak egy határozottabb irányvonalat követni. Röviden válaszolhatok, elnök asszony. Ami az utolsó kérdését illeti, utolsó észrevételét illeti, valóban úgy áll a dolog, hogy egy-két területen a bizottságnak komoly hatáskörei vannak például a versenyjog területén. Itt a bizottság akár közvetlenül szankciókat is kivethet a versenyszabályokat megszegő felekre. Ám a környezetvédelmi jogszabályok területén a bizottság nem rendelkezik ilyen jogkörökkel, a bizottság csak azokkal a jogkörökkel rendelkezik, amelyekkel a szerződések felhatalmazzák, és az a környezetvédelmi területen nem rendelkezik ilyen nagy jogkörrel. Tehát a nemzeti hatóságok hatáskörét semmilyen módon nem tudjuk korlátozni, csak a szerződés szegési eljárást tudjuk elindítani akkor, hogyha a tagállamok továbbra sem felelnek meg az európai jogszabályoknak, akkor a bizottság egyedül lehetősége az, hogy az Európai Bírósághoz fordul, hogy hozzon ítéletet. És hogyha az Európai Bíróság igazat ad az Európai Bizottságnak, akkor is a nemzeti hatóságoknak kell a problémát megoldaniuk. Ez az a rendszer, amelyet még egyszer mondom, az Európai Unióról szóló szerződések határoztak meg. Biztos módosítani lehet ezt a rendszert, de ehhez a szerződéseket kell módosítani. Ami pedig azon konkrét kérdéseket illeti, melyeket hozzám intéztek. Nem tudom, jól értettem-e a kérdést. Tehát voltak éppen itt a szerződésszegési eljárásról van szó a kampányai ügyek kapcsán ahol ipari hulladékról is szó van, és nem csak a háztartási hulladékról van szó. Nem. Nem ez volt a kérdésem, hanem egyszerűen csak elgondolkoztam, és ezen is konstatáltam, hogy ezen eljárás során nem állnak fenn megfelelő jogorvoslati lehetőségek. Azaz, Itt a veszélyes hulladékról van szó, amelyet másként kell kezelni a jogszabály alapján. La sentenza effettivamente non copre la questione di nem, az uh, ítélet nem szól az uh, veszélyes hulladékokról, de persze a bizottság a saját jogkörében belül, jogkörén belül a nemzeti hatóságoktól azt kérte, hogy garantálják a veszélyes hulladékok megfelelő feldolgozását és kezelését. A bizottság ezen felül felszólította az olasz köztársaságot, hogy készítsen el egy speciális hulladék gazdálkodási tervet a kampániai tartományban. Ami pedig a környezetvédelmi bűncselekményekre szóló irányelv átvét, olaszországi átvételét illeti, az én szolgálatom nem közvetlenül foglalkozik ezzel a kérdésekkel, de vannak olyan kollégáim, akik ez a tagállamok általi átültetése kérdésével foglalkoznak, de ebben a kérdésben nincsen szerződésszegési eljárás. Ám, ami a környezetvédelmi felelősségvállalásról szóló irányelvet illeti, itt Olaszországgal szemben már zajlik egy szerződésszegési eljárás. A kritika vád az, hogy ezen irányelv nem minden cikkét ültette át kellő hatállyal az olasz köztársaság. Tehát a következő lépés, ha Olaszország nem változtatja meg az átültető törvényt, a bírósági tárgyalás lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy lezárhatjuk ezt a vitát és ezt a petíciót. Azt hiszem, hogy mindenki egyként azt kérte, ezt kijelenthetjük, hogy tartsuk nyitva ezt a, ezeket a petíciókat. Ez egy olyan kérés, amelyet jár kollega fogalmazott meg nyomatékkal, de talán mások is, hogy forduljunk a nemzeti hatáskörrel rendelkező hatóságokhoz, az illetékes hatóságokhoz, és forduljunk a kormányhoz, illetve a illetékes hatóságokhoz, akikhez egyébként már fordultunk, és kérjük meg őket, hogy interveniáljanak ismét, és tegyék meg a saját hatáskörükben álló lépéseket. Forduljunk a régió a tartomány elnökéhez és akinek speciális jogköre van a környezetvédelmi jogszabályok és az ipari veszélyes és használatási hulladék feldolgozása tekintetében. Én ezen felül azt gondolom, hogy érdemes volna a Európai Bizottság válaszait is nyomot követ, nyomon követni, nyomon követni a környezetvédelmi cselekményekről szóló irányába átültetési kapcsán zajló jog, jogszegési, szerződésszegési eljárást, valamint a környezetvédelmi felelősségvállalás kapcsáni jogszabály átültetéséből eredő szerződésszegési eljárt, eljárást. Fontos tehát, hogy ezeket nyomon kövessük, és újabb kérdéseket intézzünk a bizottsághoz, valamint azt is kérjük tőle, hogy interveniáljanak, lépjenek túl a szerződésszegési eljárás hatáján, és hassanak oda, hogy kampániában, de akár más drámai eseményeken, események tanúsriát képező területeken is hatékonyabban járjunk el. Nagyon fontos tehát, hogy ne veszítsük szem elől ezt a kérdést, és az európai jogszabályok érvényre jutása felett őrködjünk, és az Európai Bizottsághoz kérdéseket intézzünk. Ez egy önkérdés, tehát amelyet talán majd a koordinátorok ülésén tudunk megbeszélni, és ezzel most lezárom ezt a vitát, hogyha egyetértenek velem. Ezt a két petíciót tehát lezárjuk. Köszönöm a petíció benyújtóinak a jelenlétét. Köszönöm, hogy itt voltak velünk, elmondták, mi bontja, bántja önöket, és reméljük, hogy jó irányba fejlődik a helyzet. Tovább lépünk a napi rendünkben, és ez a hetes napi rendi pont lesz, amelyre rátérünk. Ez pedig Fabiano Filippino, olasz állampolgár nyújtotta be. Négy további aláírás tartalmaz ez a petíció, és eh, itt a benyújtók eh, a szabadon él filiúliban a szabadon élő tartott háziállatok esetében miért a megengedetnél magasabb dioxintartalomról tesznek panaszt. Fabiano Filippin itt van, és azért megadom 5 percbe szó. Buongiorno, Presidente. Mrs. Mrs. Oken. Chiedo Mrs. Oken. di parlare in lingua italiana. Sorry, Mrs. Oken and Mr. President. Oken asszony, petíció benyújtója Köszönöm szépen, mondja, köszönöm a figyelmet, és köszönöm, hogy itt lehetek ma önök között, hiszen igen fontos problémáról szeretnék szólni. Öt perccel korábban érkeztem, mint ahogyan behívtak. Nagyon hasznos volt számomra meghallgatni az előző ügyel kapcsolatos kérdéseket. Valóban a kérdéseknek és válaszoknak hála hallhattunk a kampániai tartományban található és nápolyi hulladékszennyezésről. Most én egy másik példával szeretnék élni. A, Friuliban, egy kis városban, Tarantához nagyon hasonló helyzet van egyes ö, ö, településeken, egyes övezetekben. Ö, a Maniaki ipari teleptől nem messze található helyen vagyunk, és vegyi füstöt előállító üzemek találhatnak, találhatóak nem messze ezen területtől, és közegészségügyi problémákat okoznak, légzési, nyálkahártya problémákat, és egyéb közegészségügyi problémákat okoznak. Nagyon jól ismerik többen a helyzetet, különböző egyezményben és különböző találkozón vettünk részt, de a jelenlegi olasz hatóságok véleményünk szerint eh, negligálják ezt a kérdést, nem foglalkoznak vele. Nem csak mint ügyvéd, és azért eh, különböző mm, fórumokon részt vettem, hanem Manyágo önkormányzat, önkormányzati grémiumában is részt veszek a kérdés felvetésében. Egy tanulmány, egy környezetvédelmi hatástanulmány született, amely lehetővé teszi, hogy megértsük, milyen szennyező anyagok rakottak le ezen föld területen, nem férhettünk hozzá a közegészségügyi tanulmányhoz, nem tudjuk megvizsgálni most már 5-6 éve, sőt évtizedek óta rendszeres betegségben, ugyanazon betegségben szenvednek a lakók. A DNS jelek is kimutatják ezt, de ezen epidemiológiai tanulmányhoz nem férhettünk hozzá. Nyilvános találkozókra, meghallgatásokra is sor került, mi erről eszmét cseréltünk, így a problémákat körbejárhattuk. A petíció benyújtói finanszírozták ezen konvenciókat, ezen találkozókat, és ott az ipari konzorcium képviselői elmondják, hogy talán valóban létezik ilyen szennyezés, lehet, hogy mondjuk egy sült húst, amit megettünk, annak a húsában valóban található némi szennyező anyag, de hát ez egy rendkívüli esemény, nekem pedig vannak olyan hivatalos dokumentumaim, amelyek rendelkezésemre állnak, fényképpel illusztrálják, hogy a helyzetet Természetesen, ha nem kapták meg eh, a jelentést, Kennelly professzor jelentését, azt megküldöm önöknek. Sokkal beszédesebbek ezek a fényképek, mint az én szavaim Öt percben, amelyeket elmondhatok. Számos dioxin ellenőrzésre került sor, eh, hús, hal termékekben zöldségek, gyümölcsöket is elemeztek. Eh, ott 11 nyilvános ellenőrzésre került sor átvilágos, átvilágítása, és dioxin maradványok találhatók ezekben. Természetesen igen költséges e, ezen tanulmány elvégzése, hiszen egy szárnyas ellenőrzése, átvilágítása 2000 euróba kerül, így csak 11 különböző élelmiszert elemeztünk még. Elnök asszony közbevágott de mindannak fényében, amit elmondtam, nagyon örülök még egyszer, hogy itt lehetek. Tudom, hogy hasznos lesz számomra a jelenlétem, hiszen ezt az igen rendkívül súlyos helyzetet ecsetelhetem, és köszönöm, hogy személyesen van erre lehetőségem ugyanis az olasz hatóságok mindmáig nagyon kevésszer válaszoltak meg kéréseimre, kéréseinkre. Tudom, hogy az önök számára hasznos lehet az, amit elmondok, amit megosztok önökkel, ezért azt kérem önöktől, hogy ö, látogassanak el hozzánk. Hallgattam Moken asszonyt, aki beszélt egy olaszországi hulladék ö, gazdálkodásra gazdálkodással kapcsolatos látogatásra. Kérem, hogy Manyágóba látogassanak. Egy kis településről van szó, hiszen ö, Tarantához képest igen kevesen laknak ott. Tarantóhoz képest igen kevesen laknak ott. De biztos, hogy szíven ütné önöket maniágói helyzet is és hát bizony senki nem foglalkozik ezzel a kérdéssel, de egy európai tapasztalatcserét, egy európai gyakorlatot lehetne útjára bocsátani, mert ha Maniágóba ellátogatnának, akkor megtalálhatnák a felelősöket, és igen, nehéz a felelősökre rántalálni. Én ügyvédként tudom, kik ők, nagyon sok környezetvédelmi bizottságot képviseltem. A bíró mindig azt mondta, hogy egy elévülés, most már ne nincs mit tennünk, nem találhatjuk meg ezen bűncselekmények elkövetőit, hiszen elévült az ügye. ügy. Remélem, Remélem, hogy a mi vidékünkön nem így járunk el. Túl hosszú ideje környezeti káros hatásokat generálnak ezen ipari egységek. Remélem, köszönöm, hogy az öt percet sikerült betartanom, és remélem ez a petíció, amely más petíciókkal együtt hasonló helyzetet fognak önök elé tárni. Remélem, hogy nem egyszerűen csak a levéltárba kerülnek be, hanem valóban európai vizsgálatra kerül sor. Elnök asszony, köszöni szépen az előadást, és a bizottság képviselőjének adja meg most a szót. Thank you uh, for giving me the floor. So... Köszönöm szépen a szót. Igen, valóban, ami az iparvidéket illeti, a mangyánai ö, iparvidéket, Friuliban. Hát jó néhány európai környezetvédelmi jogszabály van érvényben, és konkrét jogszabálysértésekkel igazából az Európai Bizottság még nem találkozott. Éppen ezért nem történt semmiféle intézkedés a bizottság révén. Az olasz hatóságok azt is megerősítették, hogy a regionális hivatal, a regionális környezetvédelmi hivatal, az ERPA, elemzést végeztetett a dioxinnal kapcsolatban, a dioxintartalommal kapcsolatban, és a PCB-kkel kapcsolatban, az érintett területen, a folyók felső, illetve alsó szakaszán, a folyás irányba, illetve azzal szemben, és összevetette a mért értékeket a jogszabályban lefektetett értékekkel. A szabadon tartott háziállatok esetében mért dioxid tartalom Nos, hát eh, ebben a tekintetben nyilván a legjobb lenne, hogyha az elemzésnek a konkrét számai meglennének. Hiszen, eh, még egyszer mondom, nem ismerjük a pontos számokat, de el tudom képzelni, hogy a mért szint nem volt eh, összhangban a 1886-os vonatkozó jogszabályban lefektetett értékkel és amennyiben ez így van, akkor természetesen a szennyezésnek az okát fel kell tárni, és ezt az okot meg is kell szüntetni. Ennek az egyetlen szabadon tartott ö, ö, leszámítva más ö, ö, esetben az olasz hatóságok nem ismertek el élelmiszer szennyezést, Nyilván fontosnak vélik ők is ezt a kérdést, és megpróbálják most azonosítani az egyéb forrásokat annak megállapítására, hogy amennyiben további esetek is vannak, akkor azt vissza lehessen követni addig az ipar vidékig, ahol előfordulnak ilyen farmok, ahol vannak szabadon tartott állatok, és ilyen forrásból származó takarmány fogyasztanak az állatok. Tehát helyben termesztett takarmány visszakövetése is lényeges erre az kérdéses iparvidékre. Előterjesztésre került ugyan egy terv, amelyben a földmintákat veszik sorra, azon a földön megtermesztett különböző terményeket, illetve az ott legelt állatokból nyert termékeket, legyen itt szó tojásról vagy tejről, és eddig úgy tűnik, hogy nincsen semmiféle jogszabálysértés, vagy szabály, vagy értékek be nem tartásáról szó, amennyiben természetesen a dioxintartalom magas lenne, akkor a vizsgálatot folytatni kell. Nyilván a bizottság az olasz hatóságoknak az intézkedéseit is nyomon követi, illetve a vizsgálatoknak az előrehaladását is figyeli. Köszönöm szépen. Következő felszólalom következik. Hm? Köszönöm szépen. Nos, hát ez az ismertetett probléma nem egyedülálló, és nem csak ebben a régióban, hanem más területeken is, más vidékeken is. Ebben az esetben egy elemzés került lefolytatásra, és ebben azt derült ki, hogy a határértékeken felüli a dioxin szintje. Nos, hát ez arra mutat rá, hogy ezen a területen sajnos szennyezett a, a föld, és az innen származó állatok is. És nagyon nagy a nagy területre eh, kiterjedő termesztésről van szó, és az iparvidék, mint olyan is nagyon kiterjedt, és erre vezethető vissza ez a sok szennyezés. Milyen kérdések merülnek föl mindezzel kapcsolatban? Hát egyrészt, szükség van-e egyfajta puffer zónának a felújítása az iparterületek, illetve azon területek között, ahol állatokat lehet termeszteni, vagy növényeket termeszteni, amelyeket utána emberi vagy haszonállatoknak a etetésére, illetve emberi fogyasztásra szánt termékekre, termékeket termesztenének. Sok esetben a, az elemzések eredménye az, hogy nem lépik túl a határértékeket, a káros anyagok. De azok az istálók, ahol tejhasznú tehereket tartanak, sok esetben aztán bezárásra kerülnek. Azért, mert olyan dioxin értékeket állapítottak meg, amelyek magasabbak a határértékeknél. Ez megint azt mutatja, hogy vannak jogszabályok, amelyek betiltják, hogy magasabb legyen egy-egy szennyezés, Azonban, ha megnézzük, hogy éveken keresztül fennmaradnak ezek az állapotok, akkor sajnos semmiféle garanciánk nincsen. És a dioxid is megmarad a, a földben, tehát a tehenek szervezetébe is bekerül, illetve a tejhasznú szarvasmarhákon keresztül a tejbe is. De sajnos nem csak a szarvasmarha tejében, hanem aztán az anyatejben is előfordul a dioxin. És ezt szeretném még egyszer aláhúzni. Még egyszer mondom, tehát az anyatejben is kimutatható a dioxin. Különösen az égető üzemek közelében. Ott került megállapításra ez a tény. Ezek ezekben a hulladékégetőkben. Tulajdonképpen a jogszabálytak megfelelő módon került sor az égetésre, azonban az anyatej mégis szennyezett. Van egy labor, és egy labor vezető egy konferenciát is szervezett ebben a témában. A jogszabályokban tulajdonképpen a szennyező anyagoknak egy teljes mix, egy koktélja kerül megemlítésre. Én jó magam is megnéztem ezeket, megvizsgáltam, és a biztos úrnak is elküldtem. Otocsnik biztos úrnak, és természetesen felismertük, hogy itt egy nagyon komoly problémáról van szó erre utaltak a petíciót benyújtók is. Az Inka labor, ami az egy környezetvédelmi vegyi labor, ami az egyetemekkel és az iparral is együttműködik, és a bressai tejhasznú tehenek tejében mutatkozó dioxint is bemérték, illetve a szabadon tartott tyúkok esetében is ugyanez a vizsgálat lezajlott. Mivel Venétó tartomány nem tudott már támogatást nyújtani itt a vizsgálatok folytatására, ezért azonban labort be kellett zárni miközben szükség lenne további ilyen vizsgálatokra a hulladékégetők közelében. Sőt, szerintem tovább kellene menni, jogszabályalkotásra is szükség lenne. Még egyszer mondom, pufferzónákat kellene életre hívni, ahol nem szabadna állatokat tartani, sőt semmilyen terméket előállítani, semmit sem termeszteni, amit utána emberi fogyasztásra szánnak hiszen hiába vannak az egyik oldalon olyan normák, amelyek arról rendelkeznek, hogy milyen határidékeket kellene betartani, illetve betiltjuk, hogy a szennyezett bózát nem szabad felhasználni kenyérsütésre, akkor ez a pufferzónák nélkül semmit nem fog jelenteni. További információkra is szükségünk lenne, és ezeket várjuk a petíciót benyújtókról, főleg az a kapcsolatban, hogy hogyan derülnek ki ilyen esetek, amelyeket ugye nem a helyi önkormányzatok derítenek föl, hanem tulajdonképpen teljesen véletlenül derül rájuk fény. Itt sokszor ugye az NGO-k tevékenykednek a háttérben, miközben ugye nem szabad a véletlenre hagyni, hogy bizonyos élelmiszerek a egészségre károsak. Köszönöm szépen. Mások? Bosszináró. That... Úgy gondolom, hogy megint csak alapvető fontossággal bír az, hogy milyen kumulatív hatása van mindennek. Rendszeres, különböző módon és eszközzel elkövetett szennyezés, erősen mérgező, szennyező szerekkel bizony drámai hatást vált ki az ott lakó és a környező lakosság egészségére nézve. Fontos azt is tudni, hogy az, hogy az Európai Bizottságnak az illetékes hatóságoktól azt kell kérnie, hogy ezen kumulatív hatását a folyamatos ö, szennyezésnek vizsgálja meg, és arról állítson össze egy kimutatást, egy jelentést. Mert ha csak mondjuk a vízre, vagy a levegőre van kihatása ennek a szennyezős, szennyezésnek, akkor még csak részét ismerjük ennek a teljes képnek. De mindennek lehet, hogy csak hosszú idő múlva lesz mélyrehatóbb hatá- kihatása, és még lesújtóbb jellegű hatása. Itt világos ebben az esetben, hogy egyfajta űrhelyzet alakult ki az európai jogalkotásban, a környezetvédelmi főigazgatásánk a kumulatív hatásról beszél, de egyetlen mondat sem szól arról, hogy a végrehajtásban mi történik, a mérésben mi történik, úgyhogy űrhelyzetről van szó, elnök asszony. Köszönöm szépen, Bostinár úr. Ha senki más nem kér szót ezzel a témával kapcsolatban, akkor a petíciót úgy gondolom nyitva hagyjuk, és várjuk a Nemzeti Hatóság válaszát, ugyanis az Európai Bizottság arról tájékoztatott minket, hogy a tájékoztatás bekérésre került, így az olasz hatóságokon a sor, várnunk kell, talán támogathatjuk mi is ezt a kérést egy hasonló kéréssel, a mi Peti Szakbizottságunk is a nemzeti és regionális hatóságok felé ezt a kérést megfogalmazhatja. Úgy gondolom, a dolgok jelenlegi állásában nem tehetünk más, mint ezt. Várunk, megpróbáljuk az MV szakbizottsággal együttműködve támogatni az ENVI szakbizottságot és a jogalkotási tevékenységében az irányelvvel kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy ezt tudjuk csupán tenni. Lezárjuk a petícióról szóló tárgyalást ezzel az imént ismertetett határozattal. Ha rendben ez, önök számára, és akkor az utolsó napirendi pontunkra térünk át. We have the another, another item. Egy kérdés van még a napi renden tehát. Ez a nyolcas napi rendi pont. Jean Piro, belga állampolgár petíciója. Jean Piro úr itt van körünkben, tehát egész egyszerűen megadom 5 percre neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A petíció az önkéntes tűzoltók munkaidejéről szól. Minnyáján tudjuk, hogy az európai közösségi jog kötelező a minden tagáramra és sérti az az állam, mint Franciaország vagy Belgium, amelyik úgy gondolja, hogy egy tűzoltó, aki tüzet olt, egyszerűen csak egy önkéntes tűzoltó, holott ez a tűzoltó jogállással rendelkezik, és egy öt éves határozott idejű munkaszerződéssel életes során, és a ö, profi ö, ö, munkavállalókkal megfelelő ö, egyező munkát végz. A hármas cikk a 89.3.91-es irányelvnek is kimondja, hogy ö, mindenki, aki munkavállaló alkalmazásában áll gyakornok és ö, tanuló is, kivéve a háztartási alkalmazottat munkavállaló, már pedig mi nem vagyunk háztartási alkalmazottak. A 2388-as irányelv preambulumában és 3-as 4-es pontjában is az első cikkének kimondja, hogy ez így van. Mi akár magán, akár állami ágazatban dolgozzunk, akik hivatásos kollégáinkkal együtt dolgozunk, bizony a hivatalos tűzoltók akár 168 órát is ledolgozhatnak havi szinten. Egész évben minimum ilyen munkaóra helyett, munkaórát töltenek munkában, holott csak ők 70 órát, négy hónapos időszakban dolgoznak, holott csak 48 órát engedne meg a 2003-88-as irányelv, és nincs ettől derogáció. A 2003-88 EK irányelv azt is kimondja, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem fokozása legfontosabb, mint cél, és nem lehet alárendelni tisztán gazdasági megfontolásoknak. Az önkéntes tűzoltók négy műszakban, 24 órás szolgálatban dolgoznak, és a belga belügyminiszter körlevele két lehetőséget tesz lehetővé. Vagy minden egyes önkéntes tűzoltójuknak lehetővé teszik, hogy ügyeletben, kaszárnyában készenlétben álljanak, vagy pedig azt, hogy egy 5 percen belül egy olyan határozott, korlátozott területről bejussanak be, a kaszárnyába, és bevetésre képesek legyenek, amely 5 percre van maximálisan a kaszárnyától. Tehát látszik, hogy valahol a kaszárnyában, vagy ebben a behatárolt területi övezetben is legyenek, nekik azonnal ügyeletben kell lenniük, és a hívásra választolniuk. Az biztos, hogy itt munkaidőről beszélünk, ahogyan azt a luxemburgi bíróság 2003. szeptember 9-ében a Jéger ítéletében kimondja ez a 63-as pont. Igen, és ezt a négyes jegyzőkönyv második cikke is kimondja az Európai Emberi Jogi Egyezmény nevében. Munkaidőről van szó, nem pedig pihenőidőről. Ezt követően tehát pihenőidőről beszélünk mert a munkaidővel szemben a pihenőidőben igenis szabadon rendelkezik a tűzoltó szabad idejével. A 2388-as irányelv semmilyen más köztes kategóriát nem határoz meg, vagy pihenőidőről, vagy munkaidőről beszélünk, és ez kizárólagos, kölcsönös két fogalomról beszél, szintén a Jéger ítélet nevében. Három éve kérjük az Európai Bizottságot, hogy szólítsa fel Belgium, dokumentumot, és jogsértést indítson ellene, és ezt az Európai Parlament képviselőitől is kérjük 2011. május 6-a óta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen. Thank you. And now to the Commission, Mrs. Madeleine Reid. Most pedig Madeleine Reid asszony a bizottság részéről kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ahogyan a petíció benyújtója elmagyaráztam, egy olyan petícióról van szó, amely már története van, 2010. decemberében egy meghallgatást tartottunk, és írásos közleményt nyújtottunk át a parlamentnek 2011. májusában. A petíció benyújtója idén áprilisban, májusban és júniusban egy sor mellékletet nyújtott be, és erre vonatkozólag újabb választ készítünk éppen elő és a bizottság szolgálataiban ez az utolsó finomítás fázisában van, sajnálom, még nem tudtam elhozni, de hamarosan megkapják hivatalos úton. Ahogyan a petíció benyújtója kihangsúlyozza, panaszt is benyújtott a bizottságnak, és ez nagy levélváltást váltott ez ki, a bizottság többször érte nemzeti hatóságoknak. Nagyon sok nehézségbe ütköztünk ebben az ezen ügy kapcsán, hogy megállapítsuk a konkrét tényeket a nemzeti jogszabályban. Részint azért, mert a nemzeti bíróságok az elmúlt 7 év alatt egy sor ítéletet hoztak, amelyek megváltoztatták a nemzeti jogi helyzetet is hogyha most a petíció benyújtója által felvetett kérdésekről is szól, még konkrétan, az eredeti petíció a kifizetésekre, a fizetésre vonatkozik, ám a jelenlegi anyagból nyilvánvalóvá válik, hogy most már a petíció benyújtóját sokkal inkább a munkaidőre vonatkozó szabályok foglalkoztatják, melyek a munkaidő irányelvben kerültek lefektetésre. Fontos három pontot kiemelni, amelyek eh, döntőek lehetnek-e panasz kapcsán. Egyrészt a petíció az önkéntes eh, tűzoltók kérdését veti fel Belgiumban. A hivatalos tűzoltókra kiterjed a munkaidő, munkaidő irányelv, az Európai Bíróság eh, ítélkezési gyakorlata abszolút eligazító. Ám az önkéntes tűzoltók munkaidejének kérdése sokkal komplexebb jogi kérdést vet fel hiszen az önkéntes tűzoltók jogi státusa a különböző tagállamok között más-más, és ilyen módon az ő szolgálati idejükre vonatkozó szabályok is különböznek. Az Európai Bizottság tehát a petícióra adott válaszában már 2011-es közleményünkben is azt mondtuk, hogy az Európai Bizottság Bíróság idevágó ítélkezési gyakorlatát követjük, amely a munkaidő irányelven belül a munkavállaló um, definíciót széles definícióként határozta meg, nem úgy, mint a közösségi joga alapjáni szabad mozgásról szóló jogszabályok alapján. Ilyen módon tehát a bíróságok dönthetnek arról, hogy az irányelv hatája alatt eh, értelmezve a munkavállaló munkavállalónak számít-e vagy sem. A munka egészségügyi és munkabiztonsági keret irányelv eh, ben is érvényesül ez a kategória, és eh, így voltak éppen ugyanezt a definíciót alkalmazzuk. Nem kritikus kérdés az a konkrét def petíció kapcsán, hiszen a belga bíróságok legutolsó ítéleteiben meghatározták, hogy az önkéntes tűzoltókat munkavállalónak kell tekinteni a munkavállaló a irányelv hatája alá tartozó jogi kérdésekben. Csak bizottság ennek megfelelően is jár el. Azonban felvetődik itt egy másik jogi kérdés, jelesül, a petíció szempontjaiból beszámítandó idő beszámításának kérdése. Hiszen a munkaidő és a pihenőidő veti fel a petens, nem felel meg az irányában foglaltaknak, hiszen ezek az önkéntes tűzoltóknak van egy főállásuk is, és csak önkéntes tűzoltók. Eltartott egy ideig, amíg a kérdés, a e komplex e ügy kérdéseit tisztát, tisztáztuk, és méreható vizsgálataink alapján a helyzetet úgy látjuk, hogy a belga nemzeti törvény helyzetet következőképpen határozza meg. A re rendszeres munkaidő munkaidőnek számít, amelyet a önkéntes önkéntes tűzoltók szolgáltatnak. Ám a készenléti idő, amit általában a kaszárnyában, a tűzoltók kaszárnyában töltenek, ez, ez is munkaidőnek számít a belga jogalkotó, jog, alapján. Ám hogyha akkor hívják föl őket, amikor otthon vannak, mert egy rendkívüli eset történik, akkor a hívás időpontjától eltelt időt szintén munkaidőnek számítják. Voltak éppen tehát a belga jogértelmezés alapján az önkéntes tűzoltók által munkával végzett munkát munkaidőnek számítják. Az egyedüli kérdés, melyet a petens felvet, a szolgálati specifikus formájára vonatkozik, amikor a önkéntes tűzoltó nem kell, hogy a kaszárnyában tartózkodjon. Ráadásul sok kis, kis településen nem is létezik tűzoltó őrs vagy tűzoltó kaszárnya, hanem csak azt várják el tőlük, hogy egy bizonyos ható távolságon belül maradjanak. Otthon maradhatnak, barátaikkal, rokonaikkal múlathatják az időt, de azt várják el tőlük, hogy elérhetőek legyenek, és hogyha bekövetkezik a rendkívüli eset, gyorsan odaérjenek mennyi idő ez az idő? Amennyi idő alatt jelentkezniük kell? Nos, ez nincsen lefektetve, illetve esetenként változik. Megítélésünk szerint, a rendelkezésünkre álló anyagok szerint ez 25 percet vehet igénybe. Más közösségekben, más településeken nincsen határidő megszabadva. A petens legutóbbi um, mellékletében, amelyet beadott, egy miniszteri körlevedet adott ki, amely szerint 3-5 perc volna a őrs elérésének határideje. Ugyanakkor a más szervek, akiket megkerestünk, azt mondták, hogy 10-15 perc a beérési határidő. Tehát a petens legutolsó felvetése a miniszteri körlevélre hivatkozik. Ezzel fordultunk a nemzeti hatóságokhoz, és szerettük és kértük a tisztázását a kérdésnek azért, hogy teljesen tisztállásuk a tényállást. Ami pedig a, ezen időszak, ezen beérkezési időszak jogi értelmezését illeti, az IMAP és Jéger ügyre utal az Európai Bizottság. Az IMAP ügy, amely az orvosok, spanyolországi doktorok rendelkezésre álló idejéről szól, világosan különbséget tett a között az időszaka között, amikor a munkahelyükön készenlétben vannak az orvosok, illetve a között az idő között, amikor otthon lehetnek, vagy bárhol lehetnek, csak elérhetőnek kell lenniük. És a bíróság azt mondta, hogy az első típusú munkaidőt munkaidőnek kell tekinteni, a másikat a standby time, a, a készenléti időt pedig nem lehet az irányelv hatája alatt munkaidőnek tekinteni. Az Európai Bíróság a jéger esetben, tehát ezt mondta ki. És az Európai Bizottság petíciós benyújtója által felvetett kérdésről ezen jogalap alapján gondolkozik el, de várjuk a belga hatóságok válaszát a konkrét kérdéseinkre, azért, hogy pontosan tudjuk, hogy mennyi idő alatt kell beérni az önkéntes tűzoltóknak a standby időszak alatt a kaszárnyába vagy a tűzoltó őrsre. De első megközelítésünkben úgy gondoljuk, hogy ez az időszak valószínűleg a Simap és Jéger esetben megfogalmazott Európai Bírósági standby time-hoz eh, hasonlítható leginkább, is ilyen módon nem tekinthető munkaidőnek, de e tekintetben még nincsen végleges válaszunk. A petíciós bizottságnak eljuttatott eh, kiegészítő eh, közleményünk szól majd erről a kérdésről, és természetesen, hogyha a bizottság kéri, akkor örömmel tájékoztatom önöket. Köszönöm szépen, Bosztinár úr, parancsoljon! Sorry, sorry. I'm not happy with the... Uh... Nem örülök az Európai Bizottság válaszának. Meg is mondom, hogy miért. Bizonytalan definíció ez, hogy mit tekinthető munkaidőnek egy tűzoltó, nem definiálhatja a saját munkaidejét pontosan. Emlé emlékeznek az New Yorki tüzekre? Ugyanúgy érvényesek voltak rájuk és a munkaügyi szabályok, de kiállt volna -e valaki is a tűzoltók elé, a New Yorki tűzoltók elé, azt mondván, hogy lejárt már a munkaidőtök, szépen vonuljatok le, ez egész egyszerűen lehetetlen. Hogyha nagy tűzeset van, akkor nincs lehetőség arra, hogy meg, eh, mondjuk előre, hogy mennyi ideig tart a tűz kioltása. Ez a tűzoltók munkaidejének eh, specifikus eh, tulajdonsága. Másodszorban. Mi történik akkor, hogy az önkéntesek oltják a tüzet? És mi van akkor, hogyha nem csak tűzoltóként dolgoznak, hanem a katasztrófa elhárításban, a katasztrófa kihatásainak elhárításában, a terrorista támogatás, támadás elhárításában. Hát mi, hogyan mondjuk azt, hogy na, egy óra múlva lejár a munkaidőtök, szépen vonuljatok le. Hát ez teljesen abszurd. Ez nem, ez nem elképzelhető, nem életszerű ez az elképzelés. Egész egyszerűen hiányzik a tűzoltók és eh, a katasztrófa védelmisek munkaidejének megfelelő definiálhatósága másodszorban. Az ő felelő kötelezettségük az, hogy vagy a őrsön maradjanak, vagy pedig otthon lehetnek, de úgy, hogy 5 percen belül be kell érniük az őrsre. Nem tudom pontosan hány perc alatt kell az őrsőre beérniük, de hát ez tényleg olyan, mint egy riadólánc a katonaságnál. Tehát nem lehet csak úgy szabadon ö, dönteni, hogy na, akkor ma kiírom magam, ma nem leszek tűzoltó, jöhet a tűz, de én aztán nem veszem fel a telefont. Holnap meg felveszem a telefont. De ma szabad nap van. Hát ez nem így megy. Ez nem így megy a tűzoltók körében. A tűzoltók, akár főállások, akár önkéntesek, e, egész egyszerűen nem határozhatják meg így a munkaidejüket. Ezért Persze nem akarom azt mondani, hogy a petíció benyújtójának oldalán állok, de azért az világossá tűnik számomra, világosnak tűnik számomra, hogy a belga hatóságok nem írták le kellő pontossággal azokat a kötelezettségeket, amelyeket a két fél, két fél terhel. A munkáltatót és a munkavállalót terhel. A munkaidő tekintetében, illetve a tekintetben mi történik, hogyha a munkaidők lejárata után is tovább dolgoznak azon határidő lejárta után, amelyet a belga törvény írt elő. Hiszen, hogyha egyszerűen levonulnak arra hivatkozva, hogy, hogy lejárt a munkaidejük, akkor valószínűleg ezzel maguk bűnösé válnak a büntető törvénykönyv alapján. Tehát egész egyszerűen kafkai a helyzet. Kérem tehát, hogy forduljanak a belga hatóságokhoz azzal a kéréssel, hogy tisztázzák ezen komplex ügy minden elemét, és adjanak megnyugtató és kiegészi ki és kimerítőleges választ a petíció benyújtójának. Én nem vagyok jogász, nem tudom milyen választ kell adni, de hát ez világos, hogyha tűzoltónak tüzet kell ontani, akkor tüzet kell ontani, akár szakad az eső, akár süt a nap, akár éjszaka van, vagy nappal. A tüzet el kell oltani. Teljesen mindegy, hogy főállások vagy önkéntes tűzoltókról van szó, kötelességük, hogy ilyenkor részt vegyenek a munkában. Olyan ez, mint a hadseregnél. Nem akarom, nem akarom. Szeretem, nem szeretem. Ez nem egy libre soha, tehát hogy nem egy szabad döntés, egész egyszerűen kötelezettségük ez. Hiszen, hogyha a belga hatóságok nem adnak itt megfelelő választ, akkor elkedvetleníthetik az önkéntes tűzoltókat. Egész egyszerűen azt mondják, hogy nem leszek én bolond, hogy bejelentkezek önkéntes tűzoltónak, azt nézhetjük, hogy mi lesz, amikor tűz pusztít. Mert az önkormányzatoknak nincs arra pénzük arra, hogy csak főállású tűzoltók dolgozzanak. Persze, ki megfelelően ki kell képezni az önkénteseket is, és a jognak minden részkérdésre választ kell adnia. Köszönöm. Köszönöm szépen, Bosztinár úr. Kérem még más szót? Úgy tűnik, hogy nem. Azt hiszem, hogy e petíció kapcsán is Három percben még szeretne válaszolni? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, amit hallottam azzal kapcsolatban, hogyha akár önkéntes, akár hivatásos tűzoltókat szeretjük, és én elmondtam, az egészségükről, biztonságokról beszéltem. Ők olyan emberek, akik mérhetetlen mennyiségű munkaórát töltenek a munkahelyüken, hogyha féltjük, aggasztjuk őket, aggódunk értük, akkor igenis az európai munkaidővel kapcsolatos törvényeket is tiszteletben kell tartanunk, négy hónapon belül 48 óra Erről beszélünk. Ezeknek az embereknek, az önkéntes munkavállalóknak van plusz még hivatas, hivatalos munka, munkája is, 38 óra ez az önkéntes munkaidő Belgiumban, 48 helyett rendben, 38, ez belga probléma, nem. Én a közösségi jog tiszteletben tartására hegyeztem ki az előadásomat, amikor azt mondjuk, hogy a munkaidő meghatározása arra már van európai irányelv. Én azt kérem, hogy tartsuk tiszteletben azt, ami már le vagyon írva. A Jáger ítélet is elmondta, a CIMAP ítélet idején még nem létezett ez az irányelv, a Jágernél viszont már igen hogyha a, az számít, hogy hol vannak fizikálisan, hogyha ez a lakóhelyük, vagy éppen a, az őrs környéke, az teljesen mindegy. Nem a kaszárnyához tartozik az önkéntes tűzoltó lakóhelyen, nem. Nem, az én lakásom az nem a kaszárnya, ezért az irányelvet ö, ö, ö, említettem, viszont itt a körlevél, a belga belügyminiszteri körlevélről van szó, a körlevél pedig azt mondja, hogy 5 percen belül ben kell lenni a készenlétben lévő ö, kollégáknak, mindegy, hogy most éppen a kocsmából szaladnak be, vagy otthonról. 5 perc alatt ö, rendelkezésre kell állniuk. Itt nem belga ö, kérdésről van csak szó, a belga ö, bíróság elé vittük az ügyet, mit kérek, mindent érvekkel ö, támasztottam alá. Először is az európai 48 óráról beszélünk, ez egy régi irányelv, amit igenis a, a tűzoltókra is alkalmazni kell. Nem szabad, hogy az egészségüket, biztonságukat és mások, a lakosság, a veszélyben lévő lakosság eh, életéről, egészségről is van szó. Igen, és az európai normák miatt egy nemzetközi fuvarozónak le kell állni, amikor lejárt a munkaideje. Viszont az önkéntes tűzoltótól elvárjuk, hogy egész éjszaka dolgozzon. Belgium nem megalapozott információkat ad az Európai Bizottságnak, erre vannak írásos bizonyítékaim. Elképzelik, hogy 5 percen belül egy sürgős esethez be kell, hogy induljon, készen kell, hogy álljon maradjon egy ö, tűzoltó? és A szövegeket olvassuk, és A körlevél azt mondja, hogy kettő öt perc ezt írja le. Ez munkaidő? Igen. És ott, ahol azt a körlevél kimondja, munkahelyről van szó, én ezt kérem, és csak ez, de három éve. Kérem, hogy a közösségi joganyagot tartsuk tisztbe, attól függetlenül, hogy mi történik az Euró. A, a Belgiumban igen, itt az európai törvényekről beszéltem, köszönöm, hogy élhettem a szólás jogával. No, tehát bene pre... Rendben van. Köszönöm, hogy megragadt a szót, elnézést nem vettem észre, de teljesen érezzel, élhet ezzel a jogával. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság megfelelően tekintette át a kérdést, és bizonyította, hogy nagyon pontosan ismeri a kérdést, mert és részletesen vázolta fel a jelenleg zajló eseményeket, jogi vizsgálatokat, éppen ezért úgy gondolom, hogy nyitva kell tartanunk ezt a petíciót, és meg kell várnunk, hogy az Európai Bizottság megtegye az előtt álló lépéseket. Örömmel várjuk persze a következő dokumentumot, amely talán fényt visz ebbe a komplex ügybe, és ez alapján talán mi is megfogalmazhatjuk azon elvárásainkat, kérdés, kéréseinket, amelyeket a bizottságnak szeretnénk címezni. És ilyen módon persze a petíció benyújtásán, benyújtójának is választ tudunk adni. Tehát a petíciót nyitva hagyjuk, és ezzel pedig lezártuk a mai munkát, és fél hatkor koordinátorok ülésével folytatjuk.